megjegyzése ehhez, nincsen megjegyzés, akkor a mandátum érvényességét elfogadtuk. Ezen kívül itt eh, a jogalkotási folyamat során öt jogi aktus kerül aláírásra, és az ülés jegyzőkönyvében ezek címei olvashatók lesznek. Ezen kívül az S és D, illetve a néppárt részéről megkerestek kinevezésekről, és pedig a parlamenti delegációk tagja.